Okay, that's quite useful. So um, I've just been told. Azt mondták, hogy mától fogva a szavazólisták a weboldalon is rajta lesznek. Tehát meg lehet nézni. A weboldalon akkor megjelenik, amikor kiküldik a képviselőknek. Tudom, hogy arról folyik a még vita, hogy egy-egy módosító helyén van-e vagy sem. de a weboldal megjelenik, mert azért így a stakeholderek is kommentálhatják, hogy rendben van-e. Ez segíti az átláthatóságot, ami jó. Jó reggelt! Kezdjük tehát azzal a véleménnyel, amelyet a Transz bizottság, a kereskedelmi bizottság számára jött az EU kereskedelmi építési politikának hatása a PPP-kre az EU-n kívüli országokban? Rapporteur. Thank you. Parancsoljon jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm. Nem olvastam fel a jelentést, viszont elmondanám, mi a háttere. A PPP szabályainak kérdése, ami hat hatáskörünkbe tartozik, csak úgy, mint a közbeszerzések és a koncesziók szabályai. Az INTA jelentés az IMCO eh, hatáskörébe kivonták volna ezeket, ám köszönet a jelentéstevőnek és kollégáimnak, ezt korrigálták. Így a jelentés most, ez a jelentés a PPP-k harmadik országbeli felhasználására koncentrál, különösen a fejlesztési programokra. A fő oka a vélemény megírásának az, hogy megerősítse szakbizottságunk státuszát ebben a témában, és az európai vállalatok ügyét segítse, amelyek részt vesznek ilyen külső PPP-kben. A belső piac erősödik azzal, ha vállalataink ilyen PPP-kbe lépnek, nagyon sok alapot és tudáshoz vissza saját piacunkra, amely a növekedést, a munkahelyteremtést segíti nálunk, míg ezzel Európa más országokat segít a fejlődésben. Költséghatékony módja a fejlesztésnek és a, megelőzi a pazarlást. Az európai vállalatok, amikor részt vesznek PPP-ben, akkor méltányos szabályos, szabályok szerint, kiegyensúlyozott szabályok szerint kell tegyék. Remélem, hogy a jelentés, hogy a vélemény ezeket a célokat megvalósítja, és azt is remélem, hogy ennek fényében a frakciók támogatják majd. Köszönöm. Um. Darius Rozzati, a néppárti árnyékelődő, aki nincs itt, a szocialisták részéről Maria Grafini, aki nincs itt, a konzervatívok részéről McClarkin, ő sincs itt, Dennis de Jong sincs itt, a többi frakciónak meg nincs árnyék előadója. Van-e bárkinek mondandója? Köszönöm. McClarkin asszony nevében mondanék néhány szót, aki elnőést kért, nem tudott eljönni. Üdvözöljük, üdvözli ezt a jelentést, és azt írja, az INTA írta Jan Zahradil kollégánk is támogatja azokat a pontokat, amelyeket jelentéstében megfogalmazott. A PPP gazdasági növekedés motorja és az európai vállalatok részlet a nagy szerződésekben jó hatása van. Versenyképesség, technológia, innováció, munkahelyteremtő sorolhatnám. Szerint szerintünk hangsúlyozza a jelentés azt is, hogy a európai vállalatoknak piaci hozzáférése van szüksége, és a PPP, külföldi PPP-kben való hozzáér védelmet kell kapjon. Persze a jó kormányzás szabályai kell, hogy érvényesüljenek, és átláthatóság is, az átláthatóság is fontos a projektek költséghatékonyságát pedig hosszú és távon is biztosítani kell, meg a kockázatokat meg kell, kell mérni. Néhány módosítót fogunk készíteni ezekkel a gondolatokkal, és köszönjük a jelentéstevő együttműködését ebben az ECR számára nagyon fontos témában. Mr. Nielsen. Tack så mycket. Sen ord. Jag ska eftersom jag har den möjligheten. Eh, ja. Nos, jó magam is. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos vélemény. Jó az, hogy mi belső piaci szakbizottságként társ felelősei vagyunk ennek a közmagánpartnerséggel foglalkozó témának, és alapvetően itt az én szerepemről van szó, amelyet a szociális gazdaságban játszom. Svédországban és sok más országban az a helyzet, hogy a szociális gazdaság eh, ágazatát eh, meg kell erősíteni. Ez az az ágazat, amely szövetkezetekre, alapítványokra, vagy eh, más szövetségi vállalkozási formákra támaszkodik. Az a cél, hogy a vállalkozásokat arra ösztönözzék, hogy a tulajdon különböző entitások között oszoljék meg. Nos, főleg az orsz- a világ szegényebb országaiban nagyon sokan félnek attól, hogyha multinacionális országok kerülnek az országba, sok mindent felvásárolnak, Nos, azt hiszem, hogy sok lehetőség van arra, hogy megőrizzük az ellenőrzést ilyen esetekben. Jó lenne, hogyha ezen tekintetben is említenék valamit a véleményben. Did you want to take the floor, Adam? Adams, Adam szeretne, szeretne ön is hozzászólni? E, mam przyjemność... Köszönöm e, szépen. Jó magam. Ma egyik képviselőtársamat, Rozáti képviselőtársamat helyettesítem, aki sajnálatos módon más ügyekkel van elfoglalva, egy másik szakbizottság ülésen van jelenleg, de ő és jó magam szilárdan hiszünk abban, hogy a PPP téma rendkívül fontos, és örülünk annak, hogy ezt a témát most megemlítjük ezen vélemény keretei között. Rozáti úr azt szeretné, ha kiemelnénk, hogy a magánközpartnerség nagy jelentőséggel bír a fejlesztés szempontjából. Ezért ki kell emelni a közmagánpartnerségek jelentőségét az európai belső piac szempontjából, valamint a külső piacok szempontjából is olyan országok vonatkozásában, amelyekkel az EU kapcsolatban áll. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a PPP szerződések hosszú távú, több éves szerződések, és stabil feltételek mellett kell ezeket végrehajtani. Ezért az EU-nak törődnie kell azzal, hogy a harmadik országokhoz fűződő kapcsolataiban ezen szerződések hozzájáruljanak a stabilitás kialakulásához. Hát is ki kell emelni, hogy ezen problémát nem csupán a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataink szemszögéből vizsgáljuk, hanem az Európai Unió belső piacára is gondolunk e közben, Mert uh, sajnos uh, nincs egységes vélemény a köz-magánpartnerségek vonatkozásában az EU-ban. Vannak olyan országok, amelyeknek van idevágó jogalkotásuk, mások nem alkottak erre vonatkozó törvényeket. És különböző vélemények léteznek, különböző attitűdök ezen téma vonatkozásában. Véleményem szerint tehát a jövőben a közmagánpartnerségek témájával különösen a belső piac szemszögéből kell foglalkoznunk. Ez Európa gazdasági fejlődését kell, hogy szolgálja. Rozati úr úgy véli, hogy ha elkészül ez a jelentés, akkor módosítókat is be fog nyújtani. Köszönöm. So Mrs. Grappini is still... Grappini asszony továbbra sincs itt. Nem tudom, van-e valaki, aki szeretne ehhez hozzászólni. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne-e beszélni eh, Corporate Governance Social Responsibility osztály részéről. Van itt valaki? Elnézést, rossz szemét Jessen úr, bocsánat, ő az Intellectual Property és Procurement osztály osztályvezetője, ami egyébként valószínűleg egy olyan osztály, amelyik talán jobban ért ehhez a témához, mint amit az előbb felvezettem. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnénk a raportőrnek megköszönni a munkáját, mert úgy gondoljuk, hogy jó egyensúlyi helyzetet hozott létre az EP, a PPP-k hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez. Vannak olyan cégek, amelyeknek van tapasztalatuk ezen a területen. Nekünk az a feladatunk, hogy további erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy egyes tagállamok diszkriminatív gyakorlatai ellen fellépjünk, például gondolok itt a kereskedelmi megállapodásokra, mint lehetőségre. Éppen ezért mi a szöveget üdvözöljük, és nagyon szívesen működünk együtt a parlamenttel ebben az állásfoglalási témában. Köszönöm. És akkor most Sarán Zová asszony kap még egyszer szót, hogy lezárja igazándiból nem fogom összefoglalni azt, ami itt elhangzott, hanem egész egyszerűen megköszönöm mindenkinek az eddigi munkáját, a nagy részével egyet tudok érteni az elhangzottaknak, és várom az írásbeli módosítókat annak érdekében, hogy a vélemény még ütősebb legyen. Köszönöm, mondja az elnök, most akkor egy rövid szünetet tartunk a szavazás előtt. Köszönöm. everybody, we're having a little discussion here on whether or not we can simplify our voting processes even further. Um, we're going to move straight to the votes because we've got a uh, long voting list on certain items. Uh, kezdjük a szavazást, hosszú a szavazó listánk, és uh, az első uh, Senalova asszony uh, fedélzeti S segélyhívó rendszer kiépítése, ez egy második olvasatra készült ajánlás tervezet elfogadása, és rögzítjük a szavazást. Still 19 people who haven't voted. 19-en még nem szavaztak, megnyitom a szavazást, illetve meg van nyitva a szavazást, 19-en még nem szavaztak. vote. Lezárjuk. Thank you. And that's passed by 26. És akkor 26 igen szavazattal átment Sánalova asszonynak. Gratulálunk. A következő szavazás az Antonio López Isturiz, Isturiz White kötélpálya létesítmények témájában. Itt van a raportőr, hogyha valakinek valamilyen kérdése van a szavazólistával kapcsolatban, akkor eh, felteheti. 21-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es módosító 23, 24, 25 blokkban ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 154 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, blogban 31, 32, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 155 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 156 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 kiesik, 35, 36, 37 blokkban mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 kiesik, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 158 mellette ellene tartózkodók eh, eh, nem fogadtuk el 40 mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el 159 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizni kell. So it's 159. 159-esről szavazunk. Azt ellenőrizzük. Az nem sikerült. 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 42 szintén 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 160. 160 elfogadtuk, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40 mellette, elnézés, 44, javít az elnök mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 163 mellette ellene tartózkodók ne, nem fogadtuk el, a 164 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 165 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 167 mellette ellene, ta, ezt ellenőrizni kell. Ellenőrző szavazás. 167-est ellenőrizzük. Falls by 19 to 15. E, ez, e, ez nem, nem ment át. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodók kiesik ugyanezzel a többséggel, nem fogadtuk el, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 170 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 171 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 56-57 blogban mellette ellene tartózkodók tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el. 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 173 mellette ellene tartózkodók kiesik, illetve nem fogadtuk el. Blokk szavazás következik 60-tól 74-ig minden szám le van fedve, tehát 60-tól 74-ig az összes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 174 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 175 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 176 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Blokkban szavazunk megint 76, 77, 78, 177, 178 és 81. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 79-es módosító, 80 bocsánat, tehát 79, 80, 82, 83 és 84, ezeket mind visszavonták. 179-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 180, azt visszavonták, eh, blokkszavazás következik 86-85, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 87 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 181 mellette ellene tartózkodók eh, kiesik, illetve nem fogadtuk el egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók nem elfogad, elfogadtuk, bocsánat, 90-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 91 től 99-ig az összes blokkban, tehát 91-től 99-ig mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 100-tól 106-ig az összes módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 107-től 115-ig az összes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 116-tól 122-ig az összes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-tól 141-ig mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És most jönnek a hivatkozások, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 143 mellette ellene, bocsánat, 143-asról, mint további szövegről lehet szavazni mellette ellene ezt inkább ellenőrizzük, 143-as gépi szavazás. Yeah, I don't know. passed by ez 19-17 arányban átment. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 144-et visszavonták, 145 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 146 mell két részben. Első rész a construction szó nélkül, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második szó, második szavazás a construction szóról tart, mellette ellene tartózkodók, a construction szó nem lesz benne a szövegben. 147, e, csak egy nyelvi módosító, köszönjük Ildikó, 148 mellette ellene tartózkodók e, nem fogadtuk el, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette bocsánat, az ötös, ötös elment, átment, bocsánat, hatos mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 149-et visszavonták, 7 mm, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 151 a construction workers nélkül, tehát építőmunkások nélkül első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész építőmunkások construction workers, második részről szavazunk mellette ellene, ezt ellenőrizzük inkább. That falls. Ez le lett szavazva. 12-es módosító okafogyott, 13-astól 20-ig az összes, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és most pedig eh, a teljes szövegről szavazunk géppel. Köszönöm. and that's passed um, by 35 to, to 1. 35 mellette egy ellene kettő tartózkodással elfogadtuk. E, nem fejeztük még meg be, ugyanis e, Antonio López és Sturis White-nak tárgyalási mandátumot kell adnunk arra, hogy a triológuson tárgyalni tudjanak, ki van mellette. E, szerintem ezt is géppel szavazzuk inkább, jó? Four more people to vote. One more. No? Yes. Okay, yes. And same majority. Many congratulations. Ez a többség, eh, gratulálunk a raportőrnek, eh, és örülünk, hogy ilyen világos szavazólistát kaptunk. Köszönöm. So, for, um, the next... No, a következő szavazás. A jakonszári jelentés adminisztratív hatóság között egy a tagállam. A fám és mezőgazdasági ügyekre vonatkozó szabályok megfelelő betartásában. Nagyon hosszú cím, rövid szavazás viszont. Egyetlen pontban szavazunk, a triológus tárgyalások eredményének elfogadása, a tárgyal szavazásnak, elektronikus szavazás megnyitom. Okay. Um, would you like to vote? Yeah. Okay. Thank you. And that is carried by 30. Köszönöm. Elfogadtuk. 33. Egy ellenében gratulálok Jakonszári asszonynak. Köszönöm. Most pedig a Karász jelentésről fogunk szavazni. A célvezető és hatás szabályozási program helyzetkép és kilátások, Karász úr a vélemény szerzője. Egyes kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodók El, átment. Kilenc mellette ellene tartózkodók átment. Tíz mellette ellene tartózkodók elbukott. 8 mellette, ellene tartózkodók. Nem, nem, bocsánat. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Átment. 17 mellette, ellene tartózkodók. Átment. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Átment. 22 mellette, ellene. Nézzük meg géppel a 22-est. El fog ez bukni. Igen. 23 CP1. Ez egyes részre a mellette ellene tartózkodók átment. A második rész az okafogyott. 24 mellette ellene tartózkodók átment 25 mellette, ellene tartózkodók. Szerintem ez, ok, ez elbukott, de nézzük meg ellenőrző géppel ezt. Igen. 26 oka fogyott, 27 mellette, ellene tartózkodó. Átment 28. Szóbeli módosítóval kiegészítve mellette, ellene tartózkodók átment, és most az egész nem. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók átment. 37 mellette, ellene tartózkodók átment, 38 mellette, ellene tartózkodók ok, elbukott, 40. Szóbeli módosítóval és részenként szavazunk. Első rész. 40-es első része mellette, ellene, tartózkodó, átment. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, átment hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Átment 42 kiegészítés mellette, ellene, tartózkodók, okafogyott, Ő elbukott. 48 mellette, ellene tartózkodók. Nem ment át 49 mellette, ellene tartózkodók. Átment 50 mellette, ellene tartózkodók. Átment 7-es mellette, ellene tartózkodók kompromisszum 7 mellette ellene tartózkodók átment. 59 mellette ellene tartózkodók. Nem ment el 61 mellette ellene tartózkodók. Átment 60 mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 62 mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 73 mellette ellene tartózkodók. Nézzük még a 63-ast elektronikus szavazással. Átment, bocsánat. 64 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 64-est is, ellenőrizzük. Megnyitom. Átment. 65 mellette, ellene, tartózkodó, átment. 8-as kompromisszum mellette, ellene. Ellenőrizni akarják a 65-öst? Ám legyen, a 65-ösre ellenőrző szavazást nyitok meg. Nem ment, át ezt szavaztuk, köszönöm. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók átment. Most a teljes módosított szövegről szavazunk, népszerinti szavazásban. 24-12 arányban három tartózkodással átment. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, a kemény munkát és a többieknek is. Megyünk tovább. A Gálperc. Gálperc jelentés következik, illetve vélemény a irányítási keret felülvizsgálata, a helyzet áttekintése és kihívások. Um, Amendment 15. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt szerintem ellenőrizzük. Two more votes. Két szavazat hiányzik. Okay, I think we should close the vote. Nem, hogy lezárhatjuk a szavazást. Fónum. Ezt, ez kiesett. 24-es, van egy szobeli módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 27 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 28 mellette, el, mellette, bocsánat, ellene tartózkodók kiesik, nem fogadtuk el, 30 mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el, 31 mellette, 31 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 32 mellette, ellene, tartózkodók, nem fogadtuk el, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 38 mellette, ellene, tartózkodók el, nem fogadtuk el 39 mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el 40 mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el 41 mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 45-ös módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodók eh, el, nem fogadtuk el, 52 mellette ellene tartózkodók mm, nem fogadtuk el, 53 mellette ellene Szerintem átment, de már úgy ért, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Yes, it did. Igen, valóban úgy tűnik. Tehát 53 elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös két részben szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók nem fogadtuk el. Jönnek a hivatkozások mellette, egyes mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el, kettes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nyolc Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók, ellenőriznünk kell, bocsánat. Pass. Fogadtuk. Kilenc mellette ellene tartózkodók, nem fogadtuk el, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette ellene. És akkor a 12 es ellenőrizzük, jó? Elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És akkor most jön a módosított változatról végszavazás, és ezt géppel ejtjük meg. That's passed by 33 to 2 with... Ez átment 33 szavazattal, kettő ellenében négy tartózkodással. És gratulálok. És az elnök elvesztette a mikrofonját. Köszönöm. Rápocsán. Köszönöm a jelentős tevőnek és csapatának. Utolsó szavazásunk tárgya következik. Vélemény, tervezet elfogadása. Jusmanova asszony részéről az Európai Energiabiztonsági Stratégia címmel, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók átment. Kettes mellett nem. Egyes módosító mellette ellene. Tartózkodók. Leszavaztuk kettes, Makomrősz mellette ellene. Tartózkodók. Átment. Hetes mellette ellene. Tartózkodók. Leszavaztuk ötös mellette ellene. Tartózkodók. Átment. Tízes mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 11 mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 12 mellette ellene tartózkodók. Átment 13-as visszavonták, 14 mellette ellene. Nézzük meg géppel, 14-est. leszavaztuk. Köszönöm. Hármas módosító mellette ellene tartózkodó átment. Megyünk tovább. 16-os. 23-ig, ez mind visszavonásra került, 24-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók leszavaztuk, 25, 27 visszavonták, 28 mellette. Ellene tartózkodók leszavaztuk, 29 visszavonták, 30 mellette. Ellene tartózkodók leszavaztuk, 33 mellette. Ellene tartózkodók megszavaztuk, 35 mellette ellene tartózkodók átment, 37 mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 38 mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 40-et visszavonta benyújtó, 41 mellette ellene tartózkodók. Leszavaztuk 42 mellette ellene. Megnézzük géppel. 42-es leszavaztuk. 43 mellette, ellene tartózkodók leszavaztuk. 48 mellette, ellene ellenőrzük ezt is géppel. 48, megnyitom. Átment. 49 mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk 51 mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Átment. 53 mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk. 55 mellette, ellene tartózkodók átment, 57 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 58 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 59 mellette ellene tartózkodók átment, 64 mellette ellene tartózkodók nem világos, Tehát 64-ről szavazunk most. Átment ez. Nem láttam. Jól elnézést. 65 és 71. Visszavonásra került, úgyhogy most 72 mellette. Ellene géppel ellenőrizzük a 72-est. That's passed. Amendment 7. Átment. 73 mellette. Ellene. Did I see this? Did I see this? 73 in favor. Mellette. Ellene. Tartózkodók átment. 74 mellette. Ellene. Tartózkodók átment. 75 mellette. Ellene tartózkodók okafogyott. 76 mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk 77, visszavonták 78 mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk 79 szóbeli módosítóval kiegészítve mellette, ellene tartózkodók. Átment 80 mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk 81 mellette, ellene tartózkodók, leszavaztuk 82 mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt leszavaztuk, de nézzük meg géppel. Igen, leszavaztuk. Most pedig a teljes véleménytervezet módosított formáról szavazunk név szerint megnyitom. Mindenki voksolt, 32 mellette, 5 ellen egy tartózkodás. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek és a titkárságnak, meg a tanácsadóknak, titkároknak. Köszönöm szépen. következő napi rendi pontunk ma reggel a Saranzova jelentés, ajánlások az Európai Bizottságnak. De kicsit várjunk, hogy aki akar menjen. Dita, elkezded a... Tehát Tehát a módosítók a Saranzova jelentés véleménytárgyában 10 óra 20 perckor kerülnek megbeszélésre, addig szünetet tartunk. 10 óra 20 Shall we restart um, having... Kezdhetjük akkor? Behoztuk a, az időt. A következő napi rendi pont az Saranzova asszony véleménye, ajánlások az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében. 226 módosítót nyújtottak be ezzel kapcsolatban, ami egy vélemény, és amelyet a, majd a főjelentésbe fognak becsatornázni, azt a kereskedelmi, eh, külkereskedelmi bizottságban Bert Lange jelzi. Jegyzi, bocsánat, Csánazova eh, asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az árnyék előadónak és a többi képviselőnek azt a sok módosítót, amit uh, benyújtottak ehhez uh, a véleményhez. Mint ahogy az elnök asszony is mondta, több mint 200 módosító érkezett az összes frakció részéről, gyakorlatilag az összes bekezdéshez. A TTIP tehát egy olyan téma, amely nagy aktivitásra sarkalja a képviselőket. Szeretnék rámutatni, rámutatni arra, hogy a módosítók nagy része pozitív hozzáállású, és alapvetően támogatja a megállapodás megszületését. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak az lesz az üzenete, hogy a transatlanti kereskedelmi megállapodás az egységes piacot és a munkahelyteremtést is szolgálni tudja. Emellett az IMCO másik üzenete az lesz, hogy támogatjuk a tárgyalások végső célját, ahogy azt a tárgyalási mandátumban meghatároztuk. Vannak természetesen a részletekben eltérő eh, álláspontok. Én az árnyék előadókkal megpróbáltam kompromisszum, már el is kezdtem kompromisszumos módosítókat létrehozni. Elfben már megállapodtunk erről, ezekről, ez év végéig lesz egy végső lista. Minden kompromisszum arra törekszik, hogy eh, a fő frakciók, a nagyobb frakciók álláspontját becsatornázza a véleménybe, és én raportőrként egységes, egyes módosítókból is elfogadtam olyan módosítókat, amelyeket egyébként általában nem támogatnék, és biztos vagyok abban, hogy ugyanilyen kompromisszum készséget tanúsítottak a többi árnyék előadók is, és remélem, hogy ez a végéig is így marad. Ami az egyes egyéni módosítókat illeti, nyilván egyenként most nem kezdem el elemezgetni őket, a képviselők mostantól kezdve lehetőséget kapnak arra, hogy azonosítsák, hogy a módosítóik fő üzenete átmente. Emellett inkább, e helyett inkább azt magyaráznám el, hogy a szavazási útmutatómban milyen elveket kívánok követni. Először is minden olyan módosító ellen szavaznék, amelyek Eh, ki, kiesnek az IMCO bizottság kompetenciáján, különösen eh, olyan képviselők részéről, akik egyébként nem eh, tagjai ennek a bizottságnak. Még ha egyetértek is ezekkel a módosítókkal elfben néha, ezek a módosítók igazándiból aláássák annak a lehetőségét, hogy az INTA figyelembe vegye, vagy komolyan vegye a véleményünket azokra a pontokra koncentrálnék, amelyek a saját kompetenciánkba tartoznak. Az ISDS-szel kapcsolatban minden módosítót mínuszosnak fogok venni. E, a kollégákat e, megnyugtatom, hogy az Intában lesz az ISDS-ről e, teljes vita, csak úgy, mint a plenárison, és akár egy modernizált ISDS klauzuláról is szó lehet. Ugyanakkor függetlenül attól, hogy mi van az IMCO szövegben az INTA ezt nem fogja megszavaztatni. Tehát igazándiból a mi véleményünkben ennek nem szabad szerepelnie, mert hold betű marad. Én szeretném, hogyha az árnyék előadók ezt figyelembe vennék akkor, amikor a saját szavazási útmutatójukat kiadják. A második dolog, amit kiemelnék, az az, hogy nekünk az az érdekünk, hogy a véleményünk minél rövidebb legyen, mert minél rövidebb, annál nagyobb az esélye annak, hogy az INTA támogatni fogja 14 véleményt fog kapni az INTA, és éppen ezért természetesen jobban örül a rövid véleményeknek, mint a repetitív, repetitív hosszú véleményeknek. Éppen ezért minden olyan módosítót minuszozok, amelynek az üzenete már máshol szerepel a szövegben. Tehát ez akkor is igaz, hogyha egy módosító önmagában nem zárná ki egy másik módosító eh, szavazását. Tehát eh, szerintem például nincs szükséges, nem szükséges minden bekezdéshez ugyanazt a mondatot eh, hozzátenni. Egy ilyen jelentés, egy ilyen javaslat is volt. Tehát rövid röviden akarok fogalmazni, és tömören. Itt most abba is hagyom, és várom az önök véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. 200 26 módosító, az ugye nem rekord, de azért épp elég. Köszönöm, hogy kifejtette, hogyan fogja kezelni ezt a folyamatot. Kápez Ildikó pedig András Schwab nevében kap most szót. Igen, Schwab úr nagyon sajnálja, hogy nem tud jelen lenni a mai vitán egy küldöttségi utazáson vesz részt, ezért szíves elnézését kérdi, kéri, és én szeretném megosztani önökkel a gondolatait a jelentésről. Mint Schwab úr már a véleménytervezet bemutatásakkal is említette, nagyon elégedett volt a javaslatokkal és az irány megtartásával, és örül, hogy ez a munka folytatódhat. Néhány szóban egy-két egyéni módosító javaslatról nyilván nem összességében is mindegyiket érintve. A 160-as módosító javaslati indítvány, ami a szabványosításról szól, úgy ítéli meg Schwab úr, hogy ez a nyilvános meghallgatás nagyon építő jellegű volt ebben a kérdésben, és megmutatta azt is, hogy milyen kihívásokkal állunk szembe ezen a területen itt Schwab úr jelzi, hogy nyitott az együttműködésre a raportőrrel annak érdekében, hogy az esetleges újraszövegezéssel megfelelőbbé alakítsák a javaslatát. Ami a 120-as módosító indítványt illeti, itt szeretné, hogyha világossá lehetne tenni, hogy a megállapodás nem érinti a szolgáltatás nyújtás formájára vonatkozó döntések meghozatalának szabadságát, és ebből következően a szolgáltatásokról szóló fejezetben rögzített úgynevezett kilinzáradék nem alkalmazandó olyan szolgáltatásokra, amelyek nyújtásával az ajánlatkérő szerv közbeszerzési szerződés keretében a magánszférába tartozó harmadik felet bíz meg, majd eh, amelyeket a szerződés lejárta után az adott szerv saját üzletel keretében vagy házon belül maga lát el. Schwabul konzultált is ezzel a, ebben a kérdésben a bizottsággal, és a bizottság egyetérte a kivétellel, és szeretné, hogyha ezt világosá lehetne tenni a szövegben is. Ami a 96-os és 112-es módosító indítványt illeti, itt véleménye szerint biztosítani kell, hogy a nemrégiben európai szinten korszerűsített közbeszerzési és koncesziós jogi rendelkezések miatt adott mentességek hatályban maradnak és ennek eh, tisztán látszódnia is kell a véleménytervezetben. schwab úr kész együtt dolgozni a raportőrrel ebben a kérdésben is és annak érdekében is hogy megfelelőbb szövegezést érjenek el a négyes és hatos eh, kompromisszumok eh, esetében is. összességében úgy találja hogy a többi kompromisszum már megfelelő formát öltött és számíthat a néppárti frakció támogatására ebben a néhány nyitott kérdésben pedig várjuk az új javaslatokat. Köszönöm, elnök asszony! Um, and um, Krista Schaldemose was replacing Evelyn Gebhardt. Krista Schaldemose, Evelyn Gebhardt helyett. Köszönöm. Gebhardt asszony sincs itt ma de ő is üdvözli a raportőrnek a nagyon kitartó, szívós munkáját, és azt reméli, hogy egy világos véleményt fog tudni az IMCO kiadni. Gebhardt asszony bizonyos üzeneteket szeretne rajtam keresztül eljuttatni a vélemény szerzőjéhez, nem részletesek lesznek ezek, hanem inkább elveket fogalmazna meg, amelyeket látni szeretne a jelentésben. A szocialista és demokrata frakció számára hagyomány, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a TTIP megállapodás valóban az európai polgárok és munkavállalók, valamint fogyasztók javát szolgálja. És ahogy az EPP is mondta, nagyon fontos, hogy a szolgáltatások területén a szabályozó hatóságok szabályozó jogköre nem sérül, különösen a közérdekű szolgáltatásoknál kell, hogy ez így legyen. E, éppen ezért e, e, mi magunk is a kilenc záradékkal ugyanezt az álláspontot valljuk. Amennyiben a közszolgáltatásokat nem zárják ki a tárgyalásokból, akkor valóban maradjanak ott, de úgy, hogy a polgárok érdekeit szolgálják. Ami a szabályozói együttműködést illeti, fontos az, hogy a magas szintű standardok környezetvédelem, fogyasztóvédelem területén nem sérülnek. Gebhardt asszony amellett is érvelni fog, hogy a származási ország szabályt vegyék be, ahogy az megjelenik az európai belső piaci eh, jogalkotás anyagában is. A szociálisták és demokraták eh, úgy gondolják, hogy eh, TTIP megállapodás ambiciózus közbeszerzési ág nélkül nem lesz igazándiból értékes és érdekes európai szempontból, ezért ezekre a megoldásokra mindenképpen, bocsánat, ezekre a problémákra mindenképpen megoldást kell találni. És utolsó megjegyzés, kicsit ismétlem már magam, a szocialisták és demokraták számára fontos tehát az, hogy a fő eh, érdeklődési területünkön a polgárok, eh, munkavállalók és fogyasztók témájában megfelelő eh, egyensúlyi állapotot találjunk. Amennyiben ezt megtaláljuk, akkor a jelentést támogatni fogjuk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Anna McClarkin nevében bárki? Dan Parton. Én árnyékelődő vagyok ebben. Akkor az árnyékelődők listáját is jó hanem frissebben megkapni. Még lehet, hogy a frakción belül jobban kell egyeztetnünk. De a mi szempontunkból szeretném is megköszönni jelentős tevő kemény munkáját ebben a témában. Nem mindig könnyű 200-nál több módosítót egy, egy, egy nem jogalkotási jelentésben egyeztetni. Egy kicsit friss vizeken járunk, új vizeken járunk, de a szakbizottság fontos, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Hát ezek az politikai területek központi fontosságúak, amelyek a TTIP hatással lesz, és a szakbizottságunkhoz tartozó témák. Azok a módosítók, amelyek nem közvetlenül IMCO kompetenciába esnek, eh, ezekkel foglalkozni kell, mert hatással kell legyünk a TTIP által érintett területekre, fontos, hogy ne híguljon fel olyan területeken sem, amelyek nem feltétlenül közvetlenül a hatáskörünkbe esnek, úgyhogy ezt a módszertan támogatom, és azokra kell koncentrálnunk, azokra a kérdésekre, amelyek kell foglalkoznunk kell. A frakció a kompromisszumokkal nagyjából elégedett, a jelentéstevő kiváló munkát végzett, ilyen sok módosítót ötvözve eh, kompromisszumokba. Az egyetlen apró nyitváló kérdés számunkra a tízes kompromisszumban van, az, a megállapodások által lefedett ágazatok kifejezés szerintünk egy kicsit kétségesen értelmezhető lehet. Ez egyetlen kis kételjünk vagy agályunk, egyébként elégedettek vagyunk a, a dolog irányával, ami szempontunkból, ahogy korábban elmondtam, különösen a fogyasztók szempontjából a TTIP-nek nagyon nagy lehetőségei vannak, meg kell védjük ugyanakkor normáinkat, szent hegyeinket és a fogyasztói javakat olcsóbban, elérhetőben kell eljutatni az európai fogyasztókhoz. Ez szerintünk támogatható, jó cél. Dennis Young. Dennis de Jong. Thank you very much. Ő maga. Köszönöm, Viki. Meg tudom erősíteni, hogy hogy Hirzsi Masztalka is sok módosítót adott be a sajátjaimat én ismertetem. Az IMCO kompetenciával kapcsolatban két lábra kell koncentrálnunk. Egyik a fogyasztói jogok, a másik a kormány, a TTIP irányítása, kormányzása. Mert a TTIP ugyan befektetésvédelemről szól, ám gyakorlatban egy belső piacról beszélünk, és a belső piac tovább mélyülhet, és bővülhet, az Egyesült Államok és Kanada révén, de akár Japára is kiterjeszthető a dolog hatája, úgyhogy az IMCO jövője a TTIP-ben áll vagy bukik. Ebben az értelemben a TTIP irányítása a mi témánk. Nem tudom, hogy a jelentős tevő hogy mondja az, hogy az ISDS például nem az IMCO hatáskörébe eső, hiszen a belső piac jövője éppen az ISDS rendszertől is függ hogy egy példával világítsa meg, a luxemburgi bíróság egy decemberben adott ki egy véleményt az Unió az emberi jogi konvencióhoz való csatlakozásáról. Még ilyen véleményt nem láttam, még nem kaptuk meg a végső szöveget a ttip kapcsolatban, a szitával kapcsolatban van, a ttip kapcsolatban nincs. Ám azt el tudom képzelni, hogy a bíróság saját joghatóságát veszélyeztetve látja a belső piacon, hogyha olyan ítélet tört, jön ki az ISDS összefüggésében, amely más irányba megy. Ő sem tanulmányoztuk ezeket a lehetőségeket, nem vizsgáltuk az Európai Parlament vagy a mi szakbizottságunk álláspontját. Mi lesz, hogyha szabályozás együttműködés születik a jövőben, hogyha van erről megállapodás, az imkó ilyenkor csak igent vagy nemet mondhat, vagy betehet mondjuk 200 módosítót az együttműködési tanácsban, vagy bizottságban, szabályozási együttműködési bizottságban. Hogy fog ez valójában történni? Az, a, a, az ajánlások számára koncentráló módszertan erőltetve, ahelyett, hogy a munka tartalmi elemére koncentrálnánk a jövőben, szerintem túl szűk látókörű megközelítés. Frakcióm tehát úgy látja, hogy a, a ma délutáni tárgyalások során vegyük nagyon komolyan ezeket a lehetőségeket, a saját jövőnk, illetve a belső piac jövője kell, amit komolyan vegyünk, és ne azok az elvek irányítsanak bennünket, amelyeket más világunkban sosem alkalmaztunk. Thank you, Pascal Doran. Merci Vicky, qui parle. Köszönöm Vicky. Most én a saját nevemben szólnék ez alkalommal. Nos, egész egyszerűen már említettem az utóbbi alkalommal, hogy az a benyomásom, hogy itt nagyon eltérő nézetek uralkodnak azt illetően, hogy hogyan is kezeljük ezt a transatlanti piacot. Egy dolog biztos, és köszönetet szeretnék mondani Saranzova asszonynak a munkájáért, hogy megpróbálta integrálni esetleg az értékei vagy elvei ellenére az egyes nézeteket, ugye itt a közös piac, vagy a közös szolgáltatások esetében, és megpróbálta beépíteni a megjegyzéseinket. Egyetértek De Jong úrral azt illetően, ami a szabályozás együttműködést és a magán bíróságok ügyét illeti. Nos, itt a fogyasztók védelmét bizonyosan nem lehet csökkenteni, ezeket a kérdéseket nem lehet kihagyni, akár a szabályozási együttműködésből sem. Mi egy módosítót akarunk benyújtani, ami nagyon fontos számunkra, azaz a szabályozási együttműködésnek nem lehet az az eredménye, hogy a jövőben az EU-nak megtiltsa, hogy úgy fogadjon el új szabványokat, hogy megfelelő konzultáció ne alakulnak ki itt az EU-n belül, hiszen ez az EU-n EU függetlenségét veszélyeztetné, és ez nagyon fontos számunkra mindez itt a szakbizottságon belül is. Tehát itt nem csupán egy eljárási kérdésről van szó, vagy azt mondani, hogy ez nem a mi hatáskörünk, de igen, ez igenis a mi hatáskörünk ez a kérdés, hiszen a belső piac magját érinti, és azokat a jogszabályokat, amelyeket mi erre a belső piacra vonatkoztatunk. Tehát Dujong hasonlóan ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt a kérdést nagyon erőteljesen vizsgáljuk meg a vélemény keretei között, az IMCO vélemény kereteink között, és általánosságban is, a közvéleménynek is meg kell ismerni ezen kérdést, valamint a szakértők is foglalkoznak vele. Éppen ezért meglepő, hogy a mi szakbizottságunk nem ad véleményt erről a problémakörről. Igenis, hogy ki kell mondanunk, hogy a szabályozási együttműködés és a választott bíróságok kérdése korlátozza az EU azon kapacitását, hogy szabadon alakítson ki szabványokat. Aztán volt itt egy nagy kompromisszum a tízes, amely arra szolgálhatna, hogy meghatározzuk, mit is akarunk megvédeni. Még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hogy bevont minket ebbe a kompromisszumosba, ebbe a bekezdésbe beillesztette annak a lényegét, amit mi meg akarunk őrizni, még akkor is, hogyha teljes mértékben nem tudta átvenni a zöld frakció javaslatát. Aztán ami a szolgáltatások kérdését illeti, ez a ratchet close, ez a kilinc záradék, amely szerepel a kompromisszumok között a közbeszerzések esetében. Nos, jó lenne, hogyha itt ez nem hatnak ki hátrányosan liberalizáció kérdésére. Itt a hármas kompromisszumban szerepel ez, és még van egy másik kérdés is, nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, csak ez a kérdés ez. Számos horizontális kivétel van a közbeszerzések esetében, az egészségügy, az oktatás, szociális szolgáltatások, a vízügy és az audiovizuális ágazat. Ezek a kivételek, amelyek ki, kerülnek a, kikerültek a Wolkenstein irányelvből, és mi ezt a szerződés alól is kivennénk, mivel hogy az irányabb hatája alá nem tartoznak, a TTIP hatája alá se tartozzanak, hiszen ha nem így lenne, akkor ez egy jogi konfliktust eredményezni. Tehát a TTIP hatája alól is ki kell ezeket venni, így nem lesz probléma. Aztán a közbeszerzések finanszírozását, illetően ez a 14-es cikkben szerepel az EU szerződésben, ezek itt nem, ez itt nem szerepel, és jó lenne, ha világosan feltüntetnénk, hogy jó lenne, hogyha a közszolgáltatások finanszírozása jövőben is lehetséges lenne, hogy e tekintetben ne lépjenek fel nehézségek. Nos, a lényeg számunkra még egyszer, hogy az Európai Unió a szerződések révén továbbra is meghatározhassa az egyes jogszabályokat, szabványokat, amelyek a polgárok jólétet, egészségét szolgálják. Azt hiszem, hogy ennek a jövőben is lehetségesnek kell lennie. Köszönöm. Köszönöm, Trzynski asszony. Je tiens à rappeler, köszönöm elnök asszony, először is elmondanám, hogy a tárgyalások menetéről nem sok információnk van, zárt ajtók mellett zajlanak ezek, tehát az átláthatóság nagyon cseki. Nos, nagyon sős kétségeink vannak, és bizonyos, hogy ezek a félelmek megalapozottak, hiszen mindez csak az USA érdekét szolgálja, amely már így is agresszív módon lép fel, kereskedelmi szempontból ultraliberális ideológiát követ. Félelmek ezek, hogy ezen új megállapodás révén kiszámíthatatlan következmények hárulnak majd az EU-ra. Ne legyünk naívak, mindig az erősebb törvénye érvényesül a kereskedelemben. Nem vagyunk eléggé felfegyverkezve ahhoz, hogy ezt a tisztességtelen versenyt álljuk a váltok között hiszen jelenleg az európai vállalatok nagy része sérülékeny, és ne higgyük azt, hogy az USA majd hagyja protekcionista politikáját az Európai Unión belüli vállalatokkal szemben. Nos, számos stratégiai ágazatot ki kell zárni, amelyek sérülékenyek lennének a piac nyitás után. A KKV-k profitálnak majd ebből a megállapodásból, mondják önök. De ezek gyakran irracionális számítások és megvalósíthatatlanok is, amelyek ezen kijelentés alapjához szolgálnak. Nos, itt populista hangok is elhangzanak, mondják önök. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a franciák nagy része és az európai lakosság nagy része elutasítja ezt a projektet. Nem azért, mert rosszul magyarázták el nekik, vagy mert a polgárok idióták, hanem mert világos következményei lesznek ezek ennek a megállapodásnak számukra. A mezőgazdasági kisvállalkozások, amelyek már így is nehéz helyzetben vannak, még sősabb helyzetbe kerülhetnek. Én, azt, én egy egyszerű dolgot javaslok módosításainkban a tárgyalások végén, amikor látjuk, hogy milyen következményekkel jár ez a megállapodás a polgárok életére, jó lenne, hogyha népszavazást szerveznének az EU valamennyi országában, és ez ezen parlament tisztességére szolgálna, hiszen a legitimitásunkat csak a polgároktól nyerjük. És a népszavazás eredményét figyelembe kellene venni, és így az átláthatósági problémákat meg lehetne oldani, és így meg adnánk a lehetőséget a polgároknak a vélemények, véleményenek ki fejtésére, így nem kellene hormon kezelt marhahúst enniük, vagy klórozott csirkehúst, és mindannyiunk, mindannyiunk véleményét figyelme kellene venni, akik minket demokratikusan megválasztottak ezen nem népszavazás eredményeként. Most, akkor most lehet jelentkezni erre a listára. Anna Maria Korácabilt. Köszönöm. Én is támogatom a raportőrt a munkájában. Meglepett, hogy ilyen sok módosító született kicsit aggasztó is, mert valójában meg, megfogalmazunk kritikát azelőtt, hogy igazán tudnánk, hogy miért. Nekünk ugye az a problémánk, hogy ebben a, ezen a tárgyaláson nem volt igazán előre lépés egy sor kérdésben, nekünk pedig a bizottság számára lehetővé kell tennünk a tárgyalások folytatását ehhez képest innen populizmus, Amerika ellenesség, stb. hangzik el, miközben Ugye a bizottság tárgyalási mandátuma az nyilvánosságra lett hozva, az útmutatások nyilvánosságra lettek hozva, ami soha nem történt még megkereskedelmi megállapodások tárgyalása során. Most a legátláthatóbb a tárgyalási folyamat az EU történetében, és a bizottsági meghallgatások, szemináriumok, a nyitott vita, vagy nyílt vita és ennek jelei, ahol mindenki részt vehet, mindenki, mindenki meghallgathatja a másikat és dönthet. De ahelyett, hogy egymást meghallgatnánk, eh, és a legitim félelmeket, például állategészségügy, vagy eh, élelmiszerbiztonság, vagy fogyasztóvédelem területén eh, kidolgoznánk, úgy tűnik, hogy követjük ezt a populista hullámverést. Én éppen ezért támogatom a raportőrnek azt az álláspontját, miszerint eh, a lendületet fent kell tartani, a jövőképet eh, fent kell tartani. Nem lehet hagyni, hogy a lehetőség eh, most itt bezáruljon előlünk, mert az amerikaiaknál előfordulhat, hogy újra Ázsia felé fordulnak, és az lesz a prioritás számukra hogyha a legnagyobb jelenlegi kereskedelmi partnerünkkel, az Egyesült Államokkal nem tudunk megállapodni, akikkel egyébként a szabványaink már nagyrészt hasonlóak megegyeznek, eh, akkor kivel fogunk tudni megállapodni ehhez képest harmadország, harmadosztályú országnak nevezzük őket, démonizáljuk őket, és eh, GMO-kkal, klórral, hormonokkal fenyegetőzünk, miközben tudjuk, hogy a tárgyalási mandátumban világosan szeretnénk szerepel az, hogy a tárgyalások során az élelmiszerbiztonsági szabályokat nem lehet megváltoztatni. A tárgyalások kimenetele nem fogja azokat megváltoztatni, ami pedig a közbeszerzést, a munkavállalók jogait vagy a, köztis, a közszolgáltatásokat illeti, ott pedig a tagállamok megtartják a jelenlegi jogköreiket. Igazándiból, aki ennek az ellenkezőjét mondja, az hazudik, az félrevezeti a polgárokat. Nem lehet az Európai Bizottság tárgyalói nem tudnak ebbe változást csinálni, ha akarnának sem. Ezt egyes képviselők nem tudják. Nem hiszem el, hogy nem tudják. Miért vezetik félre a választóikat? Nekünk több millió új munkahelyet kellene teremtenünk, ez az igazi munkavállalói érdek, anélkül, hogy ne költsük el erre az adófizetők, ne kelljen az adófizetők pénzét erre költeni. A, szerintem arról kell itt beszélnünk, hogy hogyan lehet egy olyan tömör, jó szöveget létrehozni, amelyet az INTA komolyan vesz, és nem dobnak ki. Technikai kérdésekről van itt szó nagy részt. Már a karadai megállapodásban is ott van például egészségügy, környezetvédelem és termékbiztonság területén a nyilvánvaló kivételek. Olvasták? Mert megtehetik és soha nem történt még elő, fordult még elő, hogy, hogy ennyi átláthatóság volt egy tárgyaláson. Remélem egy csomó módosító mínuszos lesz. Van-e más tag, aki kommentálná? Az Európai Bizottság kívánja kommentálni. Hidopenhoven, aki nem, nem ő van itt. Van Eckhout úr. Öné a szó. Köszönöm. Ruben úr nem tudott eljönni. Én Eckhout vagyok a szakpolitikai koordinációs osztálytól. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyékadóknak azt, hogy kompromisszumokat dolgoztak ki, módosítókat. Reméljük, hogy ezek a kompromisszumos módosítók pozitív napi rendet jelölnek ki az amerikaiakkal szemben olyan megállapodás jött, amely az állampolgároknak, fogyasztóknak, munkavállalóknak, vállalatoknak jó, beleértve a KKV-ket az utóbbiakba. És ez közös cél mindannyiunk számára. Én csak egy dolgot kommentálnék, amelyet elhangzott, és amelyből néhány konklúzió levonható lehet. A belső piac szót alkalmazták, hogy a TTIP egy belső piacot hozna létre. Szerintem ez egy félreértése annak, ami a TTIP célja. TTIP egy kereskedelmi megállapodás, van egy szabályozási együttműködési vetülete is persze, amely további megállapodásokban alkalmazható, de nem hoz létre olyan belső piacot abban az értelemben, hogy az EU-ban működik, közös intézményekkel, szabályokkal, stb. A TTIP tehát nem fenyegeti annak mikéntjét, hogy döntünk mi Európában, hogyan szabályozzuk le a saját piacunkat, és hogyan működik ez a parlament. Ezt világosan kifejtették. Az egyik alelnök kifejtette az imént. A döntéshozatal továbbra is a megállapodást alerő felek kezében marad, tehát nem lesz egy átnyúló architektúra, amely megkötné az EU vagy az USA kezét a TTIP nevében vagy révén. A TTIP megőrzi azokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak, nem csak a szabályozási jogunkat, hanem például a közszolgáltatások körét. Világos, hogy ezek nevében például oktatás, egészségügy és víz és egyéb közellátásokban nem lesz semmilyen vállalás, és nem lesz és nem lesz záradék sem a legmagasabb normákra és sztenderdekre törekszünk, semmiképp sem ássuk alá az európaiakat, és osztjuk azok véleményét, akik nagyra törő fejezetet akarnak elérni a közbeszerzések témájában. Ebben továbbra is keményen tárgyalunk, és fenntartjuk álláspontunkat. Az ISDS-t is említették, ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy Malmström asszony holnap az INTA szakbizottságban több néhány előzetes gondolatot ismertet majd az Európai Bizottság az isds kapcsolatos, aznak reformjával kapcsolatos álláspontjáról, és végül egy dolog, ami elhangzott, hogy milyen hatása lehet az ISDS-ben született bírósági vagy, vagy döntőbírósági határozatoknak az EU jogszabályokra az EU bíróság EU szabályokat, törvényt alkalmaz. Az ISDS és az arbitrás döntőbíróság nem vonatkozik az EU jogszabályokra, csak a megállapodások, befektetési beruhát megállapodásokra, amelyekre nem lehet hivatkozni európai bíróságok előtt, állampolgárok részéről. Ezért működik a külön döntőbírósági rendszer, amely, hangsúlyozom, csak azokat a szabályokat alkalmazza, amelyek a megállapodásban vannak, és semmi mást. Még egyszer szeretném megköszönni a szakbizottság konstruktív munkáját és a kompromisszumokat. Thank you very much. Um, I should have put myself... Köszönöm, én magam is eh, rá tettem magam a listára, mert nekem is lenne mondani valóm. Köszönöm eh, ezt a munkát, és köszönöm azt, hogy eh, összpontosít arra, ami a mi feladatunk, mert eh, jó lenne, hogyha komolyan vehetne bennünket a külkereskedelmi bizottság, és éppen ezért nem egy karácsonyfával kell oda beállítani, hanem valami sokkal konkrétabbal, mert ez az a bizottság, amely a kereskedelmi korlátokat le akarta, le akarja már évek óta bontani, és a kis és középvállalkozóknak akar lehetőséget biztosítani, és valóban nem egységes piacról van szó, hanem a kereskedelmi korlátok lebontásáról, és a nem kereskedelmi akadályok elbontása, amely különösen a KKV-k számára fontos, na az a leginkább, leginkább értékes hozzá tennivalónk. Ugye, ami a standardizációt illeti, a szabványok azok nem jók vagy rosszak önmaguktól, hanem azon múlik eh, a szabványosítás sikere, hogy mennyiben járul hozzá az akadályok elhárításához, és mennyiben segíti azokat a cégeket, amelyek exportálni szeretnének az óceánon eh, túlra. Tudjuk, hogy mindez egy bonyolult összetett folyamat, és nem szabad, hogy aláássa azt a jogalkotási és szabályozási munkát, amit végzünk, vagy már elvégeztünk, de ettől függetlenül sokat tehetünk annak érdekében, hogy a közvélemény bizalma megmaradjon, helyreálljon, és eh, én is csak ismételni tudom azt, amit itt a kolléganő mondott, valóban eh, az egészségügy, a környezetvédelem és a termékbiztonság eh, jelenlegi állását nem befolyásolja ez a megállapodás remélhetőleg. Ezen kívül még hangsúlyosan megjelenik majd az is, hogy eh, a mi igényünk az, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban eh, legyen egy nagyon ütős fejezet a megállapodásban, mert az a mi bizottságunkat nagyon is érdekelni, és ezért mi küzdeni is fogunk. Dita szeretné eh, esetleg eh, összefoglalni, lezárni ezt, vagy beszélni a menetrendről. Köszönöm, eh, elnök asszony. Most vettem csak észre, hogy a kollégák egy része már távozott, tehát a kompromisszumos módosítókat nyilván majd helyesebb lenne a ma délutáni összejövetelünkön átbeszélni. Én is ismételni szeretném azt, amit ön elnök asszony és az alelnök asszony is itt mondtak, eh, nevezetesen azt, hogy a mi bizottságunk hozzáadott értéke eh, akkor jelenik meg ebben a szövegben, hogyha rendezettek vagyunk, és hogyha megtaláljuk azokat a kiegyensúlyozott pontokat, amelyek mögött a frakciók többsége képes lesz felsorakozni, ezek lehetnek például a kompromisszumos módosítók. Én köszönöm mindenkinek az elhangzott hozzászólását. Az alapján, amit hallottam, az a benyomásom, hogy a kompromisszumos módosítókkal jó irányba mozdulunk el, és remélem, hogy az a végső kompromisszumok is hamarosan megszülethetnek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Akkor a tervek szerint a szavazás a bizottságunkban március 24-én lesz. Május 6-7-én követi ezt majd az ütrőben a szavazás. Akkor menjünk tovább, következő napi rendi pontunkra. Jákon Szári asszony véleménye. Az interoperabilitás megoldások az állampolgárok, az közigazgatás eh, vállalkozások érdekében. Az ITRE a vezetőbizottságnak, egy társult bizottsági szerepünk az 54-es cikk szerint. Köszönöm Jákon Szári asszony a jelentést, Kérem, mutassa be nekünk. Állnak azt, mondja, köszönöm. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely interoperabilitási programot, egy úgynevezett ISA 2-es programot határoz meg. Ez nagyon fontos a digitális belső piac számára, hogy az elektronikus határokat lebontsuk a tagállamok között, és modernizáljuk a közigazgatást és a közszektor egészét. Ilyen véleményemben a szakvizetségünk fő kompetenciájára koncentráltam, és adatvédelmi témákat a LIBE hatáskörében hagytam. Három szakbizottság osztozik, az IMCO és a LIBE ebben a témakörben. Néhány fő elemét emelném ki a bizottsági javaslat módosítására tett javaslataimnak. Egy fontos kérdés, amire koncentráltam a véleményemben, az állampolgárok és a vállalatok köre. Az Európai Bizottság javaslata magában foglalja a címében is a vállalatokat és az állampolgárokat. Egy holisztikus megközelítést kíván alkalmazni a vállalatok és a állampolgárok érdekében, nem csak a közigazgatásban. Ám mégis a, a javaslat tartalma nem igazán ö, felel meg ezeknek a, az igényeknek, illetve ezeknek a, az állításoknak. Ezért kellett néhány ö, pontosítást eszközölnöm a szövegben annak érdekében, hogy az állampolgárok és vállalatok valóban használt lássák a rendszernek. Ezért több olyan rendelkezést tettem be a szövegbe, melyet az Európai Bizottság ott kérem, hogy vegye figyelembe. Egyrészt vegye figyelembe. A mikro és a közép, kis középvállalatok sajátságos helyzetét vegye figyelembe, és olyan megoldásokat tegyen lehetővé, amelyek az ő igényeiket elégítik ki. Figyelembe kell vegyük az állampolgárok igényeit és a társadalmi aspektusait ennek az interoperabilitásnak. Mindenki képes kell legyen teljes mértékben kiaknázni az új technológiák kínáló előnyöket. Bármely cselekvés az ISA 2 programban meg kell feleljen az alapelveknek az európai közszolgáltatósokra vonatkozóan, ahogy azokat az európai interoperabilitási keretnek határozza. Különösen a felhasználó központoságot, az inkluziót és a, a hozzáférhetőségre vonatkozó pontokat. Az állampolgároknak és a vállalatoknak nyújtott technikai segítség elvét is figyelembe kell venni, valamint annak lehetőségét, hogy a szolgáltásokhoz hozzá lehessen férni hagyományos módon is az internet alapúak mellett. Ez is egy fontos elv, amelyet alkalmazni kell hangsúlyoztam a jövő biztos megoldások fontosságát, valamint a hálózat semlegességet. Ezen túl az Európai Bizottság szövege nem eléggé világos. Abban a kérdésben kit értenek voltak éppen a felhasználók alatt. Ezt a fogalmat tudnulik mindenféle egymás ellentétes összefüggésben alkalmazzák, és ez zavart kelt így aztán beletettem a szövegbe, a kettes szikbe a felhasználó definícióját. Az, az ISA 2 használata az európai közigazgatás tagállami, regionális és helyi szinten. A felhasználó központosítás, központosítás pedig a, a közvetlen végfelhasználók, azaz, tehát végfelhasználók a fogalom, ezek emberek, állampolgárok és vállalatok. Még egy fontos kérdés, a kommunikáció, információ és tudatosítása eleme a programnak. Szerintem nincs elég információ, ezért a hármas cikkben kötelezem a bizottságot arra, hogy egy kommunikációs stratégiát hozzon létre az információra és a tudatosítás emelésére az ISA 2 program előnyeit megjelenítve. Ezek a kommunikációs intézkedések célzottak kell legyenek, különösen a kkv és az állampolgárokra kihegyezve. És ez már a program elején meg kell lépni, így aztán egy hat hónapos menetrendet határozok meg a hatályba lépést követően. Aztán a végrehajtás. Az észak 2 program végrehajtásában a konzultáció és a stakeholderekkel megvalósított szinergiák. Ez alatt különösen az állampolgárokat és a vállalatokat értve a legfontosabb. A KKV-éket be kell vonni a lehető legnagyobb számú projektbe. És aztán üdvözlöm a a monitoringra és a végrehajtásra tett bizottsági javaslatokat, meg az értékelési javaslatokat úgy gondolom az Európai Parlament, mint társjogalkotó is részt kell vegyen a végrehajtásban is, meg az értékelésben is. Köszönöm szépen. Thank you. Eva Panova. Köszönöm, Eva Panova. Chair. I would like to thank the Köszönöm a raportőrnek a vélemény tervezetet, illetve a módosítókat. Örülök annak, hogy az árnyék előadók összejövetelén önnel megosztott egyes javaslataim elfogadásra találtak, és én magam is kész vagyok támogatni az ő módosítóit. Van néhány olyan dolog, amit én különösen fontosnak tartok, és az IMCO kompetenciájába vág. Én üdvözlöm azt, hogy preferenciát adna a mikro, kicsi és középvállalkozásoknak, illetve olyan megoldásokat preferál, amely az, amelyek az ő igényeikre reflektál például a nyilvános adatok felhasználása vonatkozásában. Ami a program polgárok számára szóló előnyeit illeti, a kommunikációs előnyökre hívnám fel a figyelmet. A kommunikációs stratégiára úgy látom, hogy nincsen költségvetési keret, de azt gondolom, hogy ez leküzdhető ez az akadály. Fontos az, hogy online promóciós anyag álljon rendelkezésre, ami könnyebben érthető nyelvezetet jelentene. Eh, a program honlapján is könnyebben olvasható eh, anyagoknak kellene lenni. Ők nyilván ezt képviselőként is tudjuk eh, majd előmozdítani, akár a szociális médián, közösségi médián keresztül, akár személyes találkozások során a választóinkkal. Eh, az előnyöket is eh, érdemes lenne részletezni. Itt az infografikákra gondolok, azoknak az előnyére, előnyére eh, online megközelítést jelentenének ezek is. Ami a polgároknak és vállalkozásoknak nyújtott technikai megoldásokat illeti, itt a javasolt megoldások körében fel lehet emlegetni a, azokat a már létező európai eh, programokat, amelyek például a lifelong learning területén, vagy, eh, eh, vagy a munkanélküliség, vagy az idősek ellátásának, gondozásának területén rendelkezésre állnak. Fontos, hogy ezek a csoportok, amelyek általában kiszolgáltatottabbak a digitális gazdaságban, szerepet tudjanak játszani, és könnyebben hozzáférhessenek, akár az ISZÁN keresztül is az államigazgatáshoz az a célkitűzés, hogy egy digitális forradalomra van szükség, az e-skillek javítását is feltételezi, ez pedig egy oktatási kérdés, iskolai kérdés is ami a tízes módosítót illeti, e, az ISA 2-es programból szerintem ez kilóg, mert az nem lehet felelős olyan programokért, amelyek konkrét társadalmi igényeket kell, hogy kezeljenek. Ami a net semlegességét illeti, örülök neki, hogy ezzel is foglalkozunk, ugyanakkor én azt gondolom, hogy konkrétabban kellene a definíciókkal bánni, mit értünk az alatt, hogy ebben a kontextusban mit értünk az alatt, hogy net hálózat semlegesség szintén a standardok kialakításáról szóló egyes módosító kapcsán emlékeztetnék arra, hogy az ISA 2 nem egy standardizáló szervezet, sőt valójában a program kompromitálódna akkor, hogyha ez is úgy működne, mint egy standardizációs folyamat. A, azok a specifikációk, amelyeket az államigazgatási szervek egymás közt megbeszélnek, azok nyilván később felhasználhatók, de jó lenne, hogyha ezt még kifejteni, ezt az egyes módosított a raportőr, hogy jobban meg tudjuk érteni. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyit akartam mondani. Köszönöm. Um. Thank you very much. I'm... Köszönöm. Én vagyok az ECR árnyék előadója, és én is megköszönöm ezt a munkát. Alapvetően ugye itt a belső piacra és a fogyasztókra kell koncentrálnunk, és arra, hogy ők, és az adatvédelme libére kell hagyni. Köszönöm a KKV-k bevonására vonatkozó javaslatokat, ezzel teljesen egyetértek, ahhoz, hogy az ISA működni tudjon, azt gondolom, hogy egy korlátozott számú célzott szolgáltatásra kell koncentrálnia, Eh, demand lednek, eh, tehát kereslet irányítottának, irányításúnak kell lennie, és eh, a hozzáadott értéket pedig az a határon átnyúló igény jelent, amely, amely tényleg egy fogyasztói igény. Ansip biztos azt mondta, hogy semmi oka annak, hogy egy közszolgáltatás ne legyen online elérhető, az online elérhetőség könnyebbé teszi az életet, csökkenti a költséget és nagyobb átláthatóságot biztosít, és én teljes mértékben egyetértek ezzel. De ahhoz, hogy a fogyasztó bizalma meglegyen, és az emberek bizalma meglegyen, ahhoz nyilván a hálózatoknak megbízható, a rendszereknek megbízhatónak kell lenniük az interoperabilitás önmagában nem egy érték, tehát csak azért, hogy interoperabilis legyen a rendszer, azért nem kell ezt bevezetni, és különösen arra kell odafigyelni, hogy nem rögzítünk régi technológiákat, amelyek e, felett már eljárt az idő, csak azért, mert akkor könnyebb az interoperabilitás, tehát van ez a veszély a régi technológiának, a, a mesterséges fenntartása, ami nem biztos, hogy a fogyasztói érdek. Fontos az, hogy melyik websájtok, melyik eh, közszolgáltatások legyenek eh, prioritásosak, illetve interoperábilisak. amit Eva Parnova mondott a, a hálózat semlegességről, én is csatlakozom ahhoz, hogy ezt óvatosan kell megközelíteni, mert az Európai Tanács szintén foglalkozik a hálózat semlegességgel, és ott különböző típusú felhasználókkal dolgoznak. Eltérő ugyanis a szélessávú felhasználók által használt hálózat, mint egyéb hálózatok, ami már is egy tágabb kitekintés, mint ami az amerikaiak használnak, tehát megint a hálózat semlegességnél a jövőbe kell tekintenünk, és nem pedig a jelenlegi vagy régi technológiákra koncentrálni. A 41-es módosító a raportőrtől azt mondja, hogy az ISA 2 program ISO, ö, értékelése arra ö, fog koncentrálni, hogy milyen mérhető hasznokat hoz az interoperabilitás azzal, hogy kapcsolja a fogyasztói igényeket az interoperabilitáshoz, és én azt gondolom, hogy itt még ehhez a költségtakarékosságot, mint szempontot érdemes lenne hozzácsapni. Ennyit akartam mondani, és akkor most a liberálisok vezérszónokának adom meg a szót. Köszönöm kedves jelentőstövőtársak, szeretném megköszönni én is jelentőstövőnek a munkát ebben a nehéz jelentős Jelentőstövő nagyon sok hozzáadott értéket hordoz. Fontos, hogy a tagállamok javítsák az online közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ha szeretnék javítani a digitális belső piacot, akkor szerintem a határon átnyúló hozzáadott értékre kell koncentrálni. Egyre több vállalat működik határon átnyúló módon, és nagyon gyakran elektronikus módon kell a tagállami közigazgatással kommunikáljanak. Észtország jó példa erre, erre az elektronikus interaktusra. Egy, sajnos más tagállamokban ezek elektronikus eljárások, közigazgatási eljárások nagyon bonyolultak, ezek elektronikus akadályokat emelnek a felhasználók és a vállalatok elé, nem tudják a szolgáltatásokat megfelelően hatékonyan használni. Ezért olyan módosítókat terjesztettem be, amelyek a jövő biztos megoldások fontosságát hangsúlyozzák, és visszhangzom azt a gondolatot is, hogy technikai támogatást kell adni az állampolgároknak, meg a vállalatoknak, amikor az interoperabilitási megoldásokat alkalmazzák. A kommunikációs stratégiáról szóló módosítót is támogatom, melynek célja, hogy információt szolgáltasson, és a tudatosságot emelje az iszával és a használval kapcsolatban. Több rendelkezésen tovább kellene dolgoznunk, amely kötelezik a bizottságot arra, hogy figyelembe vegye azokat a konkrét helyzeteket, amelyekben a kkv vannak. Köszönöm. So, thank you for that. Köszönöm. A GUE-t nem képviseli senki. Julia itt van a zöldektől. Az EFDD-től sincs itt senki. Nem tudom, valaki hozzá akar-e szólni. Kálasz asszony. Thank you. Uh, just have few additional comments. Csak néhány további megjegyzésem lenne, mivel uh, az itrében is uh, dolgoztam ezzel a témával. A tudatosítás felvetését üdvözlöm, különösen fontos az, hogy az e-megoldásokra nyitottak legyenek, illetve tudjanak ezekről a polgárok és a vállalkozások. A tagállamok kötelezettségvállalása fontos ahhoz, hogy egy e-társadalom megvalósulhasson Európában. Az ő részvételük fontos ahhoz is, hogy az államigazgatás bátorítsa az online eljárások szabályok eh, alkalmazását. Én a módosítomban az egyszer eh, regisztrálni az adatokat elvét vallom, illetve a Digital by Default elvet is eh, azt gondolom, hogy a program egyik központi elemévé kell tenni. A once only principle, tehát az egy, csak egyszer kell regonstrálni, az azt jelenti, hogy a polgároknak a polgárok csak egyszer adják meg az adatokat, információkat az államigazgatásnak. Ez csökkenteni egyébként a vállalkozások adminisztratív terheit is. Emellett eh, el kell gondolkodni azon, hogy eh, nem lenne érdemes eh, a nagy IT rendszerekkel foglalkozó EU ügynökség, az EU LISA működési területét eh, kiterjeszteni. Én azt gondolom, hogy ezt eh, akár vámügyekre is ki lehetne terjeszteni. Minden esetre most tényleg eh, ezen kívül csak megköszönni tudom a raportőr munkáját. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni a képviselők részéről, akkor amennyiben nem, a bizottság képviselőinek adnám meg a szót. Margarita Abekassis osztályvezető. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm azokat a felvetéseket, amiket a képviselők megfogalmaztak. Több felszólaló említette a kommunikációt és a tudatosítást, ezt támogatjuk mi is. Tudatosít, tudni kell azonban azt, hogy hatalmas kampányokra nincsen pénz a költségvetésben, sem a polgárok, sem a vállalkozások felé. Ugyanakkor bizonyos olyan eszközök létrehozása szerepel a tervben, amelyeket az államigazgatások felhasználhatnak a polgárok, illetve a vállalkozások felé irányuló kommunikációkban. Ezek az eszközök lehetnek generikusak is, vagy specifikusak, amelyek bizonyos specifikus vagy konkrét fellépéseket támogatnak, amennyiben az érdeke a KKV-knak, illetve a lakosságnak. Ezen kívül amikor a KKV-k részvételéről beszélünk, ott több módon is érintettek ezek a típusú vállalkozások, és jobb lenne, jó lenne, hogyha jobban részt vehetnének az interoperabilitás létrehozásában, mert van érdekük az egyik az egyik a közbeszerzések kérdése. Ugye azt kell elérni, hogy minden vállalkozás az ilyen közbeszerzésekhez hozzáférhessen. A másik dolog, ami fontos, az interoperabilitás kidolgozásának egy konkrét területe, a különböző regiszterek létrehozása, például a Digital by Default és a Once Only eh, elvek megvalósulásához ezek fontosak. Eh, megint eh, a gyakorlat közösségek, illetve a platformok teszik lehetővé mindenkinek a részvételét, és abban egyetértek, hogy ezekben a gyakorlati közösségekben, communities of practice, a vállalkozások részvételét bátorítani kell, mert ugye az egyetemi szervek, illetve az államigazgatások már részt vesznek ezekben a munkákban. Ami egy harmadik terület, ahol a KKV-knak szerep juthat, az a nyilvános konzultáció, mint ahogy az Európai Interoperabilitási Keret kialakításakor, ahol is bizonyos például szemantikai kérdésekben részt vettek. Ezek a keretek egyébként általában nyilvános konzultációkon is megvitatásra kerülnek, és ez lehetővé teszi azt, hogy a KKV-k is megfogalmazzák a jobbító szándékú javaslataikat. Egy másik dolog, amit amire felhívnám a figyelmet, illetve hát leginkább megjegyzést fűznék hozzá, a, az, a, az a future proof, tehát jövő, jövő orientált, jövő orientáltság. Ugye ahhoz, hogy jövő orientált megoldások legyenek, ahhoz az kell, hogy ezek interoperábilisak legyenek, együtt működhessenek mert azok a különböző alkalmazások, amelyeket egymástól függetlenül dolgoznak ki az államigazgatások, azok körében az interoperabilitást, hogyha biztosítjuk, akkor, akkor azt úgy kell megtenni, hogy a, a fejlődését az alkalmazásoknak, a technológiának a fejlődését lehetővé e, tegyük, és ne kerüljön a, a, a, a mai technológia bebetonozásra. Ez megint egy olyan kérdés, amelyet a program végrehajtása során ki kell emelni. Ez a lock-in, tehát ez a bebetonozottság elkerülése eh, egyben azt is jelenti, hogy jövőorientáltak a megoldásaink. A bizottság részéről nagyjából ennyit tudnék most elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Lissa Gyakonszári szeretne szót kapni. Köszönöm, csak röviden. Azt gondolom, hogy jó és konstruktív javaslatokat kaptam. Visszatérve egy kicsit az egyes módosítóra, lehet, hogy ezt tisztázni kell, mert ott igazándiból nem standardok kialakításáról van szó, hanem a lehetőségek megtartásáról. Erre esetleg visszatérhetünk. Ezek a programok olyan rugalmasak kell, hogy legyenek, amennyire csak lehetséges, mert a, ezen a területen a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy ez a rugalmasság tényleg fontos. Azért, hogy hogy a, a jövőorientáltság az megvalósulhasson. Köszönöm a bizottságnak az együttműködést, az árnyék előadóknak az együttműködést. Módosítók benyújtásának határideje március 31. Tehát van, van még idő. Azt hiszem elég lesz az idő. Köszönöm. So the deadline for amendments is the 31 Hát a módosítók benyújtásának határideje március 31. Köszönöm. És a módosítókat pedig május 6-án és 7-én e, vitatjuk, meg eléggé elfoglaltak leszünk a e, én, én elég elfoglalt leszek május 7-én, úgyhogy lehet, hogy Korát Szabilt e, asszony fogja levezetni azt az ülést és Styler asszony is azt mondta, hogy május 7-én más programja lesz adott esetben. Köszönöm minden esetre. Final item on this morning's, um... Utolsó napi rendi pontunk itt ma délelőtt. Bár jó lenne, hogyha a szocialisták és demokraták árnyék előadója is itt lehetne. Everybody for standing in. Kicsit akkor megvárjuk, hogy a szerepcsere megtörténjen, és a, megérkezzenek, leüljenek emberek. I understand we have a delegation of... Um... Jól, jól tudom, hogy osztrák képviselők delegációja van itt? Üdvözlöm őket! Ez az Európai Parlamentben egy különleges hét, vagy bizarr hét, ha úgy tetszik, mert eh, általában teljes bizottsági heteket tartunk, de most csak két napig vannak bizottsági ülések, és eh, ezen kívül egy zöld vagy türkisz hét van, ami azt jelenti, hogy utazgatnak a képviselők Európában vagy Európán kívül, ezért is eh, van eh, sok helyettesítés itt most. Tehát eh, gyakorlatilag itt most a csapatmunkát látják megvalósulni. Még egyszer üdvözlöm az osztrák képviselőket, ezt mindenképpen el akartam mondani nekik. Köszönöm. Következő napirendi pontunk az európai védelmi piacokon ment fejlődés Európa biztonsági és védelmi képességére kifejtett hatása. A vélemény előadója Gálper Cildikó. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a szedétől, ami ugye az, a, a külügyi bizottság egyik albizottsága, és Anna Gomes a raportőr 54-es cikk alapján tárgyaljuk ezt a, az ügyet. Emlékeztetném a képviselőket arra, és a titkár biztos kiavít, hogyha most butaságot mondok, a, a múltban a Belső Piaci Bizottság játszotta a vezető szerepet a védelmi e, piacot érintő irányelvek tárgyalásakor, és az az irányelv, ez a védelmi irányelv, ez e, éppen most lesz majd felülvizsgálva, hamarosan. Tehát igazándiból ez a közbeszerzés, ez a mi kompetenciánk, ugyan örülünk annak, hogy a SZEDE is 54-es kompetencia alapján ezt tárgyalja. Remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy sérül a saját kompetenciánk, amikor majd a jogalkotási anyag beérkezik. És akkor most át is adom a szót Gálperc asszonynak. Elnök asszony, valóban nagyon fontos, hogy ennek a véleménytervezetnek a technikai hátterét eh, lássuk, mint ahogy ön is említette, ez egy társbizottsági eljárás eh, keretében eh, valósul meg. Éppen ezért egyeztettem a Anna Gomez képviselőtársunkkal a bizottsági kompetenciákat illetően, és a mi bizottságunk hatásköre egyértelműen a védelmi közbeszerzésekhez kapcsolódó javaslatok és a piaci széttagoltság lettek, tehát megvan a hatáskörünk a véleménytervezet vonatkozásában. Most néhány szót röviden magáról a véleménytervezetről. Ez egy saját kezdeményezésű eh, véleménytervezet, és ennek a keretét az a 2009 eh, per 81-es irányelv adja, amelyet minden tagállamban eh, teljes körűen átültettek, tehát azt is mondhatom hogy jelenleg rendelkezésre áll az európai védelmi piac szabályozási kerete és először alkalmazhatóak konkrét belső piaci szabályok ebben az ágazatban a tisztességes és unió egészére kiterjedő versenyfokozása érdekében. Azt is el szeretném azonban mondani, hogy maga a védelem az egy továbbra is nagyon sajátos piac és erre a piacra hosszú idő óta és tartósan jellemző a nemzeti széttagoltság. Éppen ezért a bizottság konkrét intézkedéseket is hozott a irányelv helyes alkalmazása érdekében és a benne foglalt célok megvalósítása érdekében. Nagyon fontos, hogy a költségvetési megszorítások idején és legyen pénzügyi erőforrás, és ennek a hatékony felhasználása is történjen meg. Ez például megvalósítható a kereslet összevonásával, mint erre ajánlást is tettem a véleménytervezetben. Ez a közös cél megvalósításának hatásos és hatékony módja is lehet. Az irányelv ezért olyan konkrét rendelkezéseket is tartalmaz a központi beszerző szervekre vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára közös közbeszerzés esetén történő alkalmazást is. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tagállamoknak is minden tőlük telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy ezen eszközök alkalmazásával a lehető legnagyobb mértékig fokozzák a méretgazdaságot, és a méretgazdaságosságot is, és teljes mértékben um, a javukra tudják fordítani az együttműködés előnyeit, ami az Unió egész területére kiterjed. Eh, szeretném kiemelni azt is, hogy egyes szerződések eh, nem tartoznak az irányelv hatája alá, mivel az abban szereplő szabályok alkalmazása ezek esetében nem lenne megfelelő. Ez különösen igaz például az együttműködési programokra, E, amelyek egyébként a piaci konszolidáció és a versenyképesség előmozdításának hatékony eszközei. Más különös kizárások, például a kormányok közötti beszerzések, vagy éppen a nemzetközi szabályok a hatája alá tartozó közbeszerzési eljárások kizárásai, azonban úgy értelmezhetőek, hogy ezek megnehezítik az irányelv helyes alkalmazását ez veszélyezteti, azt is mondhatom, a belső piac egyelő versenyfeltételét is. Ennél fogva gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket a kizárásokat nagyon szigorúan értelmezzék, ha lehet csökkentsék is, és ne éljenek vissza az irányelv alkalmazásának a megkerülési lehetőségével. A belső védelmi piac továbbfejlesztése és az Európai Unió valamennyi szállítója számára egyenlő versenyfeltételek kialakítása érdekében megoldást kell találni a tartósan fennálló, tisztességtelen és hátrányosan megkülönböztető módszerek és piaci torzulások problémájára is. Az ellentételezési követelmények hátrányosan megkülönböztető intézkedések, és ezek ellentétesek a szerződés elveivel, és nem képezik a belső védelmi piac részét meglátásom szerint. Fontosnak tartom, hogy az Európai Tanács napi rendet üzte ezt a fontos témát, és a amitnek a része lesz, és úgy vélem, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy általános és utilities közbeszerzési csomagok újításai innovatív elemei is alkalmazhatók legyenek a védelmi közbeszerzések területén, természetesen csak kellő óvatossággal és eh, tartalmi egyeztetések után. Eh, fontosnak tartom még kiemelni az összefonódásokat ellenőrző szabályokat, eh, és azt, hogy a bizottság számára lehetőség a hatékony versenyellenőrzés különösen fontos kiemelni az állami támogatások tekintetében ezt a lehetőséget, és azt, hogy a közkiadásoknak hatékonyabbá és célzottabbá kellene válni. Összességében én azt gondolom, hogy a megbízható jogi keret az egy elsődleges feltétel, és nagyon fontos, hogy ehhez még a tagállamok igényeihez igazított uniós iparpolitika is rendelkezésre álljon. Ettől függ az ettépnek a jövője is. Úgy vélem, hogy ezeket a célkitűzéseket sikerült beillesztenem a véleménytermezetbe, és várom az árnyék előadók és a bizottsági kollégák javaslatait, észrevételeit, és természetesen nyitott vagyok a kérdésekre is. Köszönöm, elnök asszony! Um, so, Olga Shanalova is... Olga Shanalova uh, Sergio helyett. Valóban, elnézést uh, az árnyék előadónk uh, Sergio Gutierrez Pinto nem lehet most itt, igazándiból én is csak felolvasni tudom az ő megjegyzéseit. A gazdasági válság az a védelmi költségvetések visszaszorulását eredményezte Európában, éppen ezért nem értük el a védelmi csomagtól várt hatásokat. Nagyobb koordinációra van szükség a védelmi költségvetések és azok elköltése területén, eh, ahhoz, hogy megszabaduljunk a piaci eh, torzulásoktól, illetve erősebb verseny hatékony legyen. A tagállamoknak alkalmazniuk kell a 2009 per 81-es irányelv lehetőségeit, például a purchasing centereket, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy jobban megvalósuljon ez az irányelv, és a KKV-k is jobban bele tudjanak folyni ezekbe a folyamatokba. Ami az ellátási láncot illeti, a KKV-kkal jobban meg kell értetni azt, hogy hogyan juthatnának jobban hozzá ezekhez a szerződésekhez, ami pedig a tanúsítványozást illeti, nagyon kis cégeknek e, e, információhoz jutási problémáik is e, vannak. Egy jól működő európai védelmi piac hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon az ipari bázis is, amely olyan versenykép, annyira versenyképes lenne, hogy biztosítani tudná a közös külpolitikát és biztonságpolitikát. Mivel a költségvetési források csökkennek, az európai védelmi ipar az európai haderő részéről kevés szerződést kap. A beruházások, illetve a K plusz F szintén fontosak. Köszönöm. Köszönöm. Ön ugrik be? Parancsoljon. Igen, elnök, azt köszönöm. A kulcsfontosságú kérdés az, hogy a tagállamok nem költenek eleget védelemre általában. Ez nem jó a biztonságunknak sem, meg az iparnak sem. De ami a konkrét véleményt illeti, azt hiszem fontos hangsúlyozzunk azt, hogy megfelelően kell végrehajtani a, a jogi keretet az EU a vonatkozóban a védelmi ágazatban, ahogy a jelentéstevő hangsúlyozta, ez tetszik nekünk. Van néhány konkrét aggályom, meg egy általánosabb a, általában a véleményekkel kapcsolatban. Az ötös bekezdésben a frakciónk az offsetek teljes kivezetését nem támogatja, vannak tagállamok, ahol ez nagyon kényes ügy, erre legyünk figyelemmel. A nyolcas bekezdésben üdvözlik a 2014-es bizottsági roadmap-et, és felhívja a bizottságot arra, hogy ha szükséges további rendelkezéseket hozzon. Van némi aggályunk ezzel. Pontosan mit jelent ez, ez a pótlagos intézkedések, ez egy tagállami hatáskör, és ez vezet a következő pontomhoz, a tízes pont, vagy bekezdés, ugye, ahol igény fogalmazódik meg, hogy a bizottság egy zöld könyvet adjon ki a, a, az ellenőrzésről. Mi nem támogatjuk ezt a bizottság ilyen esetben további el, beavatkozna a, a tagállamok katonai és védelmi berendezései, illetve állománya tekintetében. Szerintem ez egy tagállami, lehet, hogy európai megközelítésre szükség van ugyan, ám megfelelő, és megfelelő európai autonómiára van szükség a védelem és biztonság területén, ám ez összekapcsolva a Juncker biztos által tett megjegyzéssel az EU hadseregről, hát ezek kettő együtt így minket nagyon aggaszt, mi százszerzalékig az európai hadsereg ellen vagyunk, szerintem ez egy nemzeti ügy, az is kell maradjon, mert mint a hadsereg, elnézést, hogy így mondom, de mi a végsőkig harcolunk az EU hadsereg ellen, és szerintük a tagállamok sokkal kevésbé volnak biztonságban, ha ez így menne. Úgyhogy ha becsep, becsempésztük ezt a kiskapun a közbeszedések, katonai közösségek révén, korlátozva a tagállamok független cselekvési terét, az ellen vehemensen fellépünk. De mindezek fényében árnyékiladónk önnel a lehető legaktívabban együtt kíván működni a szövegjavítás érdekében. Dita Sánszava. Sánszava. Itt vagyok megint, köszönöm. Köszönöm a jelentés tevő véleményét. Általános szelleme jó az anyagnak, ám kicsit körültekintőbbek kell legyünk a e kérdés tárgyalásában. Általában egyetértek a jelentéstevől abban, hogy egy egységes piacot kell teremtenünk a, a védelem területén is, hogy versenyképes, hatékony európai védelmi ipar jöjjön létre. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy a védelmi közbeszerzéseknek megvannak a maguk sajátságai, ezek kapcsolódnak a nemzeti védelmi és biztonsági agályokkal, illetve azok fontosságával. A 2014-es bizottsági roadmap világosan meghatározza a közös védelmi és biztonság, biztonságvédelmi politika pontjait, egy egységes védelmi piac, az fontos, ennek vannak azos előnyei és megtakarításai, szerintem a ház többsége támogatja, hogy egy ilyen belső piac létrejöjjön. Ám tiszteletben kell tartsuk a nemzeti ö, szuverenitást, és az, hogy szuverén védelmi politikák működnek minden tagállamban, ahol minden tagállam a saját fegyveres erői felett teljes mértékben irányít. A 11-es pontban a jogszabályok végrehajtása mindig fontosabb, mint újak meghozatala. Ez egy általános meglátás. Ám a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálata támogatható annak érdekében, hogy jobban figyelembe vegyük a védelmi szektor sajátságait egyrészt, másrészt, hogy egyenlő szabályokat teremtsünk mindenki számára a másik oldalon a, én szerintem jobb lenne a védel. Szeretném látni a, védelm, a végrehajtási részleteket, mielőtt jóvá hagyjuk a jogszabálytervezetet. Fontos, hogy ezek tényleges igényekre válaszoljanak. Az offsetekkel kapcsolatban a jelentéstevő helyén valóan beszélt ezekről, ahogy nem csak a csehországi gyakorlat mutatja, az offsetek segítették a tagállami védelmi ipart, egyes nem jól teljesítő régiók fejlesztésével összekapcsolva. Hogyha ezeket törölnénk, annak negatív hatása volna több tagállam ipari kapacitására, mert nincs megfelelő kiváltó, kiváltása ezeknek az elemeknek. Úgyhogy ezzel a kérdéssel tovább kell majd konkrétan foglalkoznunk. Ugyanakkor üdvözlöm a jelentéstevő az a javaslatát, hogy a, az alvállalkozók vállalkozói és a KKV-ket támogató intézkedéseket kíván bevezetni a védelmi piac jobb elősegítésére. Köszönöm szépen a munkát a jelentéstevőnek. So I have a green shadow which Ego Sotessa, Sotessa, zöld árnyék előadó. de én magam is szeretnék most hozzáadni. Köszönöm, hogy megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet ezen a területen megerősíteni a belső piacot, és nyilván való, hogy vannak ilyen lehetőségek, amelyek összekötik a, a védelmi beszerzéseket a versenyképességgel, és eh, az adófizetők, a fegyveres erők is jól járnak, valamint exportban is lecsapódik Ugyanakkor én is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik eh, aggályukat fejezték ki az ágazat eh, érzékenységéből fakadóan, eh, mert hát itt azért védelemről és nemzetbiztonságról van szó, valamint tagállami hatáskörökről. Az ön érve Eh, ami a kizárásokat illeti, azt gondolom, hogy a kizárásoknak néha van jó okuk, tehát azokat korlátozni, eh, az eh, hát akkor lehetséges, hogyha tényleg igazolható. Itt a felső határok vonatkozásában gondolom ez különösen. Serezova asszonyhoz csatlakozva, a, bizottságot felszólítani arra, hogy a végrehajtási jelentésekhez jogalkotási javaslatot is mellékeljen. Erről azt mondom, hogy amennyiben az, az helyén való, akkor persze legyen ilyen jogalkotási javaslat, miközben ugye azt arra is emlékeztetnék, hogy most szavaztunk meg egy olyan jelentést, amely arra szólít fel, hogy better regulation, és hogy a bürokráciát csökkenteni kell. Én én azt gondolom, hogy ezen a területen is adhatnak olyan bürokratikus tételek, amelyeket egy rifit exercise során ki lehetne rostálni. De valóban tehát a végrehajtási jelentés során át lehet gondolni azt, hogy utána milyen lépésbe, mi, mi, milyen irányba akarunk tovább haladni, és hogy tényleg akarunk-e új jogalkotási javaslatokat a bizottság szeretne ehhez hozzászólni, a bizottság részéről talán nincs itt senki, ha jól látom, és akkor én csak elismételném azt, amit mondtam, hogyha, mind, hogyha a kompetenciákat akarjuk megtartani, akkor, a, akkor a, a, a Védelmi Bizottság érzékenységét figyelembe kell vennünk, és azt a tényt, hogy a védelmi közbeszerzések nagyon érzékeny e, dolgok, és ezért vannak kivételek, Uh, exclusions and exemptions, uh, amelyeket uh, figyelembe kell venni. Gál Perc asszony, nem tudom, szeretne még egyszer valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni mindenkinek a javaslatát és észrevételét. Ahogy az első mondatomban mondtam, nagyon szűk az a mesdje, amin járunk, és nagyon szűk az a terület, amit be tudunk tölteni. Viszont amit fontosnak tartok, azt, hogy használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit a, a belső piac eh, jelent ezen a területen. Ugyanakkor azt is látom, és milyen egyetértek a, az árnyék eh, eh, jelentéstevőkkel, hogy ez az ágazat egy speciális ágazat, és nagyon érzékeny ágazat. Szerintem nincs olyan árnyék jelentéstevő, aki fontosabbnak tartaná a tagállami szuverenitásoknak a tiszteletbe tartását, és a kompetenciáknak a megtartását ezen a területen, mint én. Úgyhogy ezekkel a megjegyzésekkel egyetértek, és nem is akarok túllépni ezen a területen, ezeket szigorúan meg is szeretném tartani. Köszönöm a, a szocialista árnyékjelentés tevőnek a javaslatait az összehangolásról, a beruházások és a, a, a kutatások prioritását illetően és a kkv bevonását illetően ez egy pontban meg is jelenik a véleménytervezetemben. ami a kivételeknek a teljes kivezetését illeti el tudom fogadni azokat az észrevételeket ami a teljes kivezetésnek az így módon történő megjelölését jelenti és ennek az újragondolását Nyilvánvaló a nyolcas pontban a necessary szerkezet az első mondatrészsel együtt értelmes. Ami a Green Paper-t illeti, nyilván itt egy európai megközelítésről van szó, és ennek az időszerűségére utaltam a, a tízes pontban. Szerintem ez rendben van, tudunk kell látni ezen a területen, attól függetlenül, hogy ez ez a szuverenitási kérdés és annak a tartását jelenti, hogyha nem tennénk így, akkor eltekintenénk egy lehetőségtől, én is, és én ezt nem tudom elfogadni. Ami a végrehajtási jelentéshez mellékelt jogalkotási javaslatokat illeti, az nem más, mint egy jövőre mutatás. Tehát arról szól, hogy ha vannak végrehajtási jelentések, látnunk kell, hogy mi a következő lépés, és ezt szerettem volna itt megerősíteni. Köszönöm összességében a javaslatokat, és hát holnap lesz egy shadow meeting, és ezen a shadow meetingen alkalmunk lesz megvitatni ezeket az észrevételeket, és egy kompromisszumos irányban elmozdulni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Okay, so the dead, thank you for that. The dead... Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje március 31-e ebben az esetben is, és ezeknek a feldolgozása április 20-án történik majd, e, és 23-án, e, április 23-án kívánjuk ezt a bizottságban megszavazni, elfogadni. E, köszönöm még egyszer. Ezzel a ma délelőtti ülést lezártuk. Három órakor találkozunk újra, amikor is Jurova biztos asszony jön hozzánk, aki többek között a fogyasztói ügyekért is felel. Köszönöm.